Can we start? Um, good afternoon, everybody. Can we start by adopting the agenda? Jó napot kívánok! Akkor kezdjük meg a munkát azzal, hogy elfogadjuk a napi rendet. Nagyon gyorsan lenne néhány bejelenteni valóm. Szeretnék arra emlékeztetni mindenkit, hogy élőben közvetítik az interneten ezt a, az ülést, és mindenkit üdvözlök, aki az interneten követi az ülésünket. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a hírlevelünknek van egy új változata, elmondták többen, hogy mennyire hasznosnak tartják ezt a hírlevelet. Ezt mondom a titkárságnak is, mert tudom, hogy nagyon sok munkát fektetnek ebbe bele, de sokan ezt nagyon hasznosnak találják. Ezen kívül azt is szeretném elmondani, hogy találkoztam a Gazdasági Szociális Bizottság képviselőivel ezen a héten, és eh, arra ösztönzöm a jelentéstevőket, hogy ha egy jelentéstevő ezen, szak, ezen bizottság képviselőivel akar eh, együttműködni, illetve ezen bizottság albizottságaival, akkor keressék meg őket, mert nagyon szívesen együttműködnek a jelentés készítővel az adott jelentéseken. Az e-meeting elérhető mindenki számára, és papírmentes ez az ülésünk. A mai ülésen Kamerák is vannak, de csak kép kerül rögzítésre a DJ Ipol számára. Jóvá hagyhatjuk-e a jegyzőkönyveket? Amennyiben nincs semmilyen megjegyzés az ülés végéig, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyveket. Térjük rá a triológusokról szóló ismertetőre. Andreaszt meg kell várnunk, azt javasolnám, hogy ugorjunk, ugorjuk ezt át, és akkor tegyünk rá az e-call-ra. Mielőtt még erre rátérnénk, mindenki megkapta ezeket a dokumentumokat, amelyek összefoglalják azokat a kötelezettségek, vállalásokat, amelyeket a biztos tett a meghallgatása során. Ezt a parlamenti főigazgatóság kérte, nem tudtuk ezeket ellátni megjegyzéssel. Itt arról van szó, ami elhangzott ott ezeken az üléseken. hogyha nem akarunk, nem akarjuk még egyszer meghallgatni az egész három órát, akkor csak ezt kell elolvasni. Nem is kell megváltoztatni a napi rendet, mert van Schwab úr, és ő fog minket tájékoztatni arról, hogy mi történt a triológuson. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos valóban Elkéstem, egy kis elnézést szeretnék kérni ezért. Ma volt egy árnyék elődői ülésünk a biztonsági irányelv tárgyában. Azt annyit tudok megerősíteni ezzel kapcsolatban, hogy tartjuk az álláspontunkat. Október 14-én volt az első informális trialógus, amely még bár az olasz elnökség még nem kapott formális mandátumot, ám az olasz kollégák az elnökség elején, az Európai Bizottság kinevezése után gyorsan el akarták kezdeni a munkát, ezért szervezték meg ezt az ülést. Ám csak akkor van igazi értelme persze az ilyen tárgyalásoknak, ha a tanácsban van végre egy közös álláspont, ezért reméljük, hogy az olasz elnökség a jövő péntekre sikerrel jár abban, hogy véglegesítse a tanács megbízását. November 11-én fogunk újra leülni, és ahogy ma reggel mondott, elmondtuk, az árnyék előadóknak elmondta meg Pilar de Castillo-nak, meg a Libeszak bizottságbeli kollega Philip Albrecht, közösen azt megerősítettük, hogy a mi célunk az, hogy a cyberbiztonság a kritikus infrastruktúrákra koncentráljon, azaz minden esetben a tagállamokban a irányelv második melléketében felsorolt infrastruktúrákra legalábbis vonatkozzék. A tagállamok tehát azt várják, hogy leg, minden esetre legyen egy stratégiai és operatív együttműködésre vonatkozó stratégia, ezt dolgozzuk ki. Tudnék, egy hiteles ilyen perspektíva nélkül az irányának nem sok értelme van. Úgyhogy a tanács olasz elnöke meg kell győzze a többi partnerét ennek fontosságáról. Jelen pillanatban sokat többet nem tudok mondani elnék asszony, azon kívül még, hogy megköszönöm az árnyék előadók hozzájárulását ehhez a munkához. Okay, so progress is being... No, akkor haladunk. Úgy tűnik. Ám a tanácsnak eddig nincs hivatalos felhatalmazása, mandátuma, és az árnyékelőadó, meg a, a jelentős több, meg az árnyékelőadók annyiban is sikeresek, hogy igyekeznek rászorítani erre az elnökséget, már hogy beszerezze mielőbb ezt a felhatalmazást. Ikóval kezdeném, akkor a hozzászólók sorát. Uh, I will speak English this time. Köszönöm szépen. Angolul fogok beszélni kivitelesen, mivel angolul vannak a jegyzeteim, ami a trialógust illeti. Szeptember 25-én az IMCO szakbizottság úgy döntött, hogy trialógus tart a tanácsal és a bizottsággal annak érdekében, hogy egy korai második olvasatbeli megállapodás talál, megállapodásra jusson az ICOL témájában. A jelentés adja a mandátumnak az alapját, és ez alapján február 26-án megszületett az első olvasat jóváhagyása. A tárgyalási csapatban az IMCO van, Vicky Ford elnökasszony, jó magam, mint jelentéstevő, ezen kívül az IMCO jelentéstevői, illetve a LIBE illetékesei. Október 8-án az Európai Parlament tárgyaló csapata összeült, és megpróbált egy mandátumot kialakítani. Ugyanaznap egy informális trialógus indult útjára, tehát ez volt az első trialógus. Megbeszélték, megbeszéltük az első politikai csomagot, az a 112-re alapuló ICOL-ban egyeztünk meg, illetve a harmadik fél általi szolgáltatásokban, a különböző technikai specifikumokban, illetve fölmerült az a kérdés, hogy ez a rendszer összhangba e a pozicionálási eszközökkel, a navigációs eszközökkel, az adatvédelem, védelmi kérdésekkel. Ezek voltak az alapvető gondolatok. Az Európai Parlament azt kérte a tanástól, hogy végig a 112 alapot használja, az egyszerűség kedvéért, az Európai Parlament pedig csökkenti a hatáskörét ennek a, a javaslatnak, a 112-re csökkenti, és ezt a rendszert be kell vezetni a gépjárműveknél, illetve a harmadik fél általi szolgáltatásokat illetően a definícióra van szükség, egyrészt a kötelező 112, másrészt pedig az önkéntes megáll, megáll, megoldások tekintetében és fölmerült az, hogy a hatáskört más komponensekre, illetve technikai egységekre is kiterjesszék. Célunk az, hogy közös megközelítést alkalmazzunk a kompatibilitást illetően, amit a műholdas navigációs rendszerek alapján állítunk föl. Volt két technikai ülésünk, október 16-án és 22-én a két ülés során a négy osztopos dokumentumot megvizsgáltuk, és megvizsgáltuk azokat a kérdéseket, amelyek nem voltak politikai prioritások, megnéztük a kivételeket, a definíciókat, illetve a technikai követelményeket, a standardokat és a preambulum bekezdéseket. Bár eddig nem kaptunk visszajelzést a tanástól a technikai kérdéseket illetően, a tanács azonban már jelezte, hogy pozitívan viszonyul a legtöbb vizsgálat tárgyát képező kérdésben tegnap volt még egy hivatalos árnyékjelentéstevői ülés, itt megbeszéltünk a részleteket, illetve megállapodtunk a második informális trialógus mandátumát illetően. November 11-én kerül majd erre sor jövő kedden, és akkor a következőket fogjuk megbeszélni, a nyitott hozzáférési platformot, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, az infrastruktúra fejlesztését, az ezzel kapcsolatos beszámoltatási kötelezettségeket, a gépjármű, azon gépjármű kit, kategóriákat, amelyek kivételt képeznek. Vissza fogunk térni az adatvédelmi kérdésekre, a hatos cikkre, és jeleztük a tanács felé többször, hogy a hatos cikk a legfontosabb prioritás számunkra ezen anyagot illetően. Nagyon remélem, hogy a tanács elfogadja majd az összes parlamenti módosítót, amelyeket egyébként a Libe szakbizottság is támogat. Egy-két függő belevő kérdés van csak jelenleg. Tegnap az árnyékjelentéstevő ülésen megbeszéltük ezeket, és megállapodtunk a tárgyalási mandátumban, hogy mit fogunk javasolni a bizottságnak illetve a szöveget illetően is javaslatokkal éltünk. Szeretném megragadni a lehetőséget, és köszönetemet kívánom kifejezni minden kollégának a tárgyalási csapatból, illetve a bizottság és a tanács részéről is. Nagyon jó volt a munkalégkör, és ezért köszönettel tartozom. Elég nehéz volt a tárgyalás, azonban konstruktívan tudtunk együttműködni, és azt hiszem mindenkinek az volt az érdeke, hogy megállapodás szülesen az olasz elnökség alatt. Köszönöm. Any other comments from any... Más megjegyzés az ICOLA foglalkozó tárgyalócsapat részéről nincs. Akkor szeretnék köszönetet mondani mindkét jelentéstevőnek, a titkárságnak. Tudom, hogy nagyon technikai jellegűek ezek a kérdések, nagyon részletekbe menőek. Megpróbálunk együttműködni más szakbizottságokkal is, mert úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk képíteni a jó hírnevünket a parlament jelenlegi szakaszában, mert ez előnyös lehet számunkra a következő években. Persze nem fogunk mindenben egyre érteni, hogyha így lenne, akkor nem lennénk politikusak, de úgy gondolom, hogy jól együtt tudunk majd működni, meg kell hallgatni a jó ötleteket a többi szabadságból, és ez nagyon fontos lesz mindannyiunk hírneve szempontjából. Akkor menjünk tovább. A véleménytervezetre amely az EU versenypolitikájáról szól. Saját kezdeményezés jelentés, vélemény az Európai Unió versenypolitikájának éves jelentéséről. Egy ECON jelentés ez, e, Martin Messerschmidt a jelentéstevő, és a GUE részéről Kaja Kalasz a mi jelentéstevünk, a vélemény jelentés készítője, és meg is adom neki a szót, utána pedig az elnék jelentéstevőknek, utána pedig mindenkinek, aki szeretne hozzászólni ehhez a jelentéshez. Tessék! Igyekszem rövidre fogni, mert a jelentés, hát a vélemény meglehetősen magát, magát beszél. A menetrenddel kapcsolatban az volt a terv, hogy készek leszünk azelőtt még, hogy az ECON szavazna. Úgy imódon nálunk a határidő benyújtásának, a módos benyújtás határidő december 4-e, január 22-én lesz az econ a, a szavazás, az econ pedig egy héttel később. A tartalommal kapcsolatban az EU versenypolitikája szerintem a belső piaci többi jogszabályjal kézekézben kell haladjon, fontos elemét képezi. Tehát annak a szélesebb körű munkának, amely a belső piac teljesítételét szolgálja. Sőt, kulcsfontosságú szerepet lesz a belső piac működésében ennek az elemnek. Ezért hangsúlyoztam a véleményben is, hogy mennyire fontos a jobb és erősebb együttműködés. A versenyjogi főigazgatóság meg az IMKO bizottság között. A bizottság anyaga nagyon sok témát felvet és érint. Szerettem volna ezek közül sokat megvitatni most, ám az ECONS hatáskörébe eső témák, mint az állami támogatás és adó kérdések, nem hiszem, hogy az, e- az IMCO jelentésébe tartoznának, tehát alásnák a mi hatáskörünkre való koncentrálás, így kérem minden módosítót, benyújtó kollégámat, hogy gondoljon erre. A jelentésben a digitális ágazatra koncentrálok, mert szerintem itt kell erőteljesebb versenypolitikai elemeket bevonni ahhoz, hogy a téren és a belső piac kiteljesedjék. A Google-a kapcsolatban a véleményemben egy félrethető pont, van egy nyilatkozat, mint szerint a Google kötelező vállalásokat tett, ám voltak éppen ilyeneket csak javasolt, de a bizottság nem fogadta el ezeket. Úgyhogy ebben pontosítanék, és módosítóval fogom ezt helyre tenni az anyagban. Tehát nem az a célunk, hogy politikailag úgymond beavatkozzunk az esetjogok alakulásában, inkább azt kérjük a bizottságtól, hogy az innováció a KKV-k, az induló kisvállalatok érdekére gondoljon, amelyeket a mostani helyzet negatívan befolyásol. Várom hozzászólásaikat, meg módosítójukat a e véleménye kapcsolatban, és a jó együttműködésünk lesz majd. Andreas. Andreas. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is eh, az EPP frakció árnyék jelentés tevőjeként úgy, mint jelentés eh, tevőnek szeretnék eh, köszönetet mondani, mert nagyon jól összefoglalta az IMCO álláspontját. Úgy gondolom, hogy számos pontban szükség lenne arra, hogy módosítókkal vagy tárgyalások során az ekkor számára kicsit megváltoztassuk ezt a szöveget. A digitális piac fragmentációja fontos elem, és felmerül ennek kapcsán a kérdés bennem, hogy a hálózat semlegesség ez a versenyellenőrzéshez tartozik-e, vagy inkább a jogalkotói kérdésekhez, de úgy gondolom, hogy erről még a későbbiekben lehet beszélni a helyes megfogalmazásról. Pozitívnak tartom azt, hogy az internet fontos szerepet játszik, például a keresőgépek. Én jónak tartanám, hogyha nem jelenének meg az egyes cégek nevei, úgyis mindenki tudja, hogy mely cégekről beszélünk, amikor a kereső gépekről beszélünk. Ezen kívül nem volt még megállapodása az Európai Bizottság és a Google között, ahogy azt Kalász asszony is elmondta. Az is fontos lenne, hogy az eljárás kapcsán megvizsgálnánk azt, hogy az európai versenyjog az elmúlt években hogyan mozdult el az eredetétől, vagyis egyre több a 9-es cikk alapján történő megállapodás az elmúlt időszakban, és egyre kevesebb eljárás van hatos cikk értelmében, amely megengedné azt, hogy a vállalatok az Európai Bíróság elé menjenek, vagy akik félnének a negatív döntéstől lehetőség lenne arra, hogy a bizottság döntése alapján, vagy ebből kiindulva menjenek bíróság elé. Úgy gondolom, hogy fogyasztóvédelmi szempontból is beszélni kell arról, hogy az európai versenyjog melyik megoldást választja a hosszú távon. Úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság fő tanácsnak nem régiben arra utalt a konferencián Münchenben, hogy aggodalommal fej, szemléli ezt a fejlődést, és úgy gondolom, hogy ezen szabizottság szempontjából is olyan, hogy ezzel jobban elgondolkodnánk. A kárterítésre vonatkozó kérelmekről szóló irányelv, a kollektív jogolvasottal kapcsolatos kérdések, erről mi beszélünk majd, remélem, hogy ezzel az irányelvel a tagállamok már gyorsan és egységesen tudnak majd bánni. Utolsó kérdés a közbeszerzés kérdése. Erről majd egy későbbi időpontban beszélnék, és akár a évben benyújtanék egy módosítót is erről. Köszönöm szépen egyébként a munkáját jelentéstevőnek. Sorry, Lucy Anderson. Lucy Anderson. Köszönöm szépen. Én is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, Kalász úrnak. Illetve azért is hálával tartozom, hogy gyorsan megírta ezt a jelentést. A szocialista frakció számára vannak bizonyos pontok, amelyek nagyon fontosak, és amelyeket alaposabban fontolóra kell venni. Például a fogyasztóvédelmi kérdéseket meg kell erősíteni ezen jelentés kapcsán, illetve támogatjuk azt, hogy a digitális egységes piacot minél gyorsabban kiteljesítsük ezen a területen, de ugye az biztos, hogy a versenyszabályok szabályok mindenképpen figyelembe kell venni, illetve a jogszolgáltatáshoz való hozzáférés is egy fontos kérdés. A reprezentatív fellépések, a sztrájkok kérdése is nagyon fontos, és ugye ebben a tekintetben a jogokat mindenképpen védeni kell, a fogyasztói jogokat, ami pedig a közbeszerzést illeti, a külső piachoz való hozzáférést meg kellene erősíteni véleményünk szerint. Értjük, hogy mi áll ennek a hátterében, tehát hogy milyen problémát jelent a túlzott centralizáció a közbeszerzések esetében. Mégis azt látjuk, hogy bizonyos esetekben a nagy állami intézmények, az iskolák, illetve a kórházak nagy mennyiségben kell, hogy vásároljanak a költségek csökkentése érdekében. Ezen kívül bár tudom, hogy ez nem igazán tartozik a szakbizottságunkhoz, mégis a foglalkoztatás és szociális kérdések minden területen megjelennek a versenypolitikával kapcsolatos tevékenységünkben. Szerintem az állami támogatás nem nagyon lehet szétválasztani a versenypolitikától, különösen mondjuk a közlekedés területén fontos lenne, hogy valamilyen iránymutatást kapjunk de ez más területekre is vonatkozik. Tehát egyszerűen ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, a két dolgot nem lehet szétválasztani. Mindenképpen hálával tartozom a munkáért, és várom a következő hetekben a közös megbeszéléseket. Thank you. Köszönöm. Dion nincs itt. Markus nincs itt. Evelyn is kérem tett föl a listára. Maria Grafini először. Köszönöm szépen. Tehát én is szeretném megköszönni a képviselőtársaim munkáját. A 4 5 ponthoz lenne mondandóm, ami pedig a hatos pontot illeti egyetértek az előttem szólóval. A gyakorlatban nagyon nehéz bíróságoknál érvényesteni kereseteket. A dokumentum beszerzése nehéz, és mindez nagyon költséges. De hát nagyon sok KKV számára jelent ez gondot. És a, a méltánytalan verseny is egy komoly probléma, sokszor nem is tudnak egyetem versenyezni kis vállalatok el kéne gondolkozni, hogyan lehetne egyszerűsíteni mindezt, például a dokumentumokhoz való hozzáférés költségeit. A 4-es meg 5-ös ponttal kapcsolatban továbbra is fennáll egy probléma, nevezetesen az, ahogy ezt már kifejtették, Kajasz kollega is, tehát a, a közbeszerzések témaköre egy komoly gyakorlati probléma, ahogy már korábban is hallottunk erről. Nagyon jelentős összegekről van itt szó, nagyon vaskos nagy szerződésekről. Meg, igyekeztem megvizsgálni a helyzetet hazámban, Romániában. Úgy tűnik, hogy ott egy jogszabályt fogadnak el, ahol kisebb régiókra vonatkozóan a helyi iskolák és egyéb közintézmények számára történik szabályozás. Ám európai szinten fontos volna, ha konkrétabban határoznánk meg, hogy a közbeszedések szabályozását hogyan kép, képzeljük el, hogy milyen forgalmak és milyen költséghatárok esetén milyen szabály érvényesüljön. Mint mondottam, megvizsgáltam a helyzetet a Romániában, úgy gondolom szét kéne választani helyi, regionális helyi szinten, és a itt egyes városok, régiók tehetnének bizonyos lépéseket. Tehát a 4-es, 5-ös. Tehát megnézem Romániában a helyzetet. Ugyanazon méretű vállalatok vesznek mindig a kiírásokon, a beszerzéseken. Tehát nagyon sok tennivaló van még, nagyon sok probléma van ezen a területen megoldatlan. Ezzel foglalkoznunk kell, meg kell próbálnunk elkerülve azt is, hogy túlzott hatalmi koncentrációk jöjjenek létre, ám meg kell vizsgálni voltak éppen hogyan folynak a dolgok. Úgy gondolom, hogy meg jelentése meg lehetne próbálni módosítani e területen is a dolgokat. Ez egy hosszú történet. Szeretnék a KKV-kat megsegíteni, támogatni, és ehhez új európai jogszabályokra van szükség. Thank you, Chair. Uh, I, just would like... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eddigi megközelítés szerintem jó. Szeretném hozzátenni azt, hogy ami a hatóságoknak adott információkat illeti, nem csak a versenyhatóságoknak, hanem az adatvédelmi hatóságoknak adott információkat is illeti, ezeket áttekinthetővé kell tenni, főként azt, hogy hogyan dolgozzák fel az információkat ezek a hatóságok, ezt nem igazán világos, és gyakran nem is tudják a hatóságok azt ellenőrizni, hogy ezek a szolgálatok a belső piaci szabályoknak megfelelően járnak -e el. A második pontom is ide tartozik, mert bizonyára mindannyian tudják azt, hogy az ez évi májusában született döntésben a keresőgépekről itt is el kell fogadni az adatvédelmi szabályokat, a 95-ös pontot például, és itt is az európai szabályok érvényesek ezekre a szolgáltatásokra, még akkor is, hogyha az Európai Unión kívülről származik maga a szolgáltatás, vagy a szolgáltató az EU-n kívüli. Tehát eh, ezzel a kérdéskörrel is már itt foglalkoznunk kell, tisztázni kell azt, hogy eh, mi tiszteletben kívánjuk tartani az európai standardokat, mint például a már meglévő adatvédelmi eh, szabályokat. Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is megköszönni az asszonynak ezt a kiváló anyagot, amelyet kidolgozott, és úgy gondolom ezen az alapon nagyon jól tudunk majd tovább dolgozni. Két pontot szeretnék én magam érinteni, és szeretném megérősíteni ezáltal azt is, amit kolléganőm és frakcióm árnyék előadója Lucy Anderson mondott, hogy a fogyasztóvédelem területén kell kicsit erősebben felállnunk és hozzátennünk a négyes ponthoz, mert a közbeszerzéseknél nem csak az optimális árérték arány kialakítására van szükség, hanem a legkedvezőbb ajánlat a cél, és itt több olyan kritériumot is mérlegelni kell, mint a társadalmi szociális kötelezettségvállalások, környezetvédelem, fogyasztóvédelem, tehát itt nem csak pusztán az ár értékarány kell döntő legyen, és ezt a, a dolognak ezt a vetületét erősítenünk kell. Azért is jelentkeztem, mert András Schwab kollégánk hozzászólása során, aki sajnos nincs itt, de majd továbbadja neki a munkatársa, azt, hogy nem értek egyet azzal a gondolatával, az világos ugyan, hogy a, a, a semlegesség nem feltétlenül a versenyképesség kérdése, ám a alapfeltétele annak a hálózatsemlegeség, hogy egyáltalán versenyben igazságosság érvényesüljön. Ezért tartom helyévalónak azt, hogy Kalasz asszony beletette a, a jelentésébe ezt a, a témát. Nem tartanám helyén valónak, hogyha kivennénk belőle, vagy akár csak ö, relativizálnánk, ahogy azt tennék Schwab úr módosítói. Ezen túl úgy gondolom, hogy mi, mint frakció, a politika területén, meg különösen a fogyasztóvédelem területén szerintem erőteljesebben meg kéne jelenjünk. Köszönöm. Any other speakers? Kérem még valaki szót? Nem, ebben az esetben nekem is lenne egy-két megjegyzésem, hogyha megengedik. A versenyképességi éves jelentésben nagyon sok vélemény születik majd különböző szakbizottságok részéről, és a mi jelentéstevőnk azt kéri, hogy, mind, hogy a saját kompetenciánkra összpontosítsunk, ez nagyon fontos, mert hogyha mindenféle területre vonatkoznak a megjegyzéseink, foglalkoztatásra, a szociális ügyekre, akkor ezzel aláássuk a saját számunkra fontos üzenetet. Hogyha azokkal kapcsolatban valakinek megjegyzése van, tegye meg, de tegye meg a releváns szakbizottságokon keresztül. Hiszen a mi jelentésünket sokkal inkább figyelembe veszik abban az esetben, hogy a saját kompetencia határainkat betartjuk. Azt hiszem, hogy a digitális kérdések területén meg kellene említeni a fogyasztók számára a különböző partnerekkel kapcsolatos modelleket, és meg kell győződni arról, hogy egyenlő játékteret biztosítunk mindenki számára. Aztán vannak olyan területek, ahol a digitális kérdésben felléphetnénk a parlament részéről, és ezzel csökkentetjük a versenyképességet, a versenyt. Gondolok itt a kifizetésekről, a többoldalú kifizetési rendszerekről, amelyek inkább a monopóliumokat erősítik meg, és nem pedig a versenyt növeli, növelik a pénzügyi szolgáltatások esetében is nagyobb fogyasztói választási lehetőséget szeretnénk látni, tehát esetleg ezeket a kérdéseket is be lehetne vonni az anyagba. Egyetértek az előttem szólókkal, akik a második pont átfogalmazására utaltak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a versenybiztos döntéseit ne előlegezzük meg előre. Fontos, hogy ezek függetlenek legyenek, és fontos, hogy politikai függetlennek tartsuk ezeket. Tehát lehet, hogy az ezzel kapcsolatos megszövegezést elfogadhatjuk. Ami a 4-es és 5-ös cikket illeti, a közbeszerzés kérdését, az ezzel kapcsolatos jogszabályok megváltoztatása az elmúlt mandátumban történt, erős politikai megállapodás eredményeképpen tehát a legfontosabb politikai frakciók ebben megállapodtak, és az a szándék jelentkezik itt, hogy szeretnénk, hogy a cégek, a kisebb és nagyobb cégek egyaránt részt vehessenek a közbeszerzési eljárásokban, ne erősítsük meg a monopóliumokat, és az innovációt támogassuk. Tehát remélem, hogy valahogy ezt is bele tudjuk venni a szövegbe, meg tudjuk fogalmazni megfelelően, de azt mindenkitől kérem, hogy az eddigi eredményeket ne ássuk alá. Tehát megkérhetjük a bizottságot arra, hogy tisztázzák pontosan, hogy a gyakorlatban hogyan működik a közbeszerzési ö, jogszabály. Nagyon gyakran azt látjuk, hogy a KKV-k nagyobb innovációt hozhattak volna, több hozadott értéket, hogyha megfelelően működne, működnének a közbeszerzési jogszabályok. Tehát tisztázni kell az ezzel kapcsolatos megfogalmazást. Mi vagyunk az a szakbizottság, amelyek, amely számára a legfontosabb a fogyasztó, ide tartozik tehát a kartelek kérdése, illetve a károkkal is foglalkoztunk, akik ezen a területen szakértők esetleg ezzel kapcsolatban módosítókat nyújthatnak be. Köszönöm szépen, tudom, hogy nagyon nehéz megfogalmazni ezeket a jelentéseket, hiszen nagyon sok téma konvergál ezekben. Minden esetre várom a további munkát. Nem tudom, hogy a jelentéstevő kére még szót. And just a quick comment. Csak egy rövid megjegyzésem lenne. Várom, hogy megkapjam az önök módosítóit és megjegyzéseit. Néhány pontot azért szeretnék kiemelni. Az egyik az állami támogatás egyetértek abban, hogy ez valóban a versenypolitika lényege, de ez az ekonhoz tartozik, és ezért hagytam azt ki. Ugyanígy az állami támogatással a közlekedési szabadság is foglalkozni fog, ezért nem foglalkoztam én itt ezzel. A Libe szabizottság is illetékes bizonyos kérdésekben, és azokat azért én nem említettem itt részletesen. Egyetértek azzal, hogy nem kell néven nevezni a cégeket, csak általánosságban kell róluk szólni. Lesz módosító erről is. Ami a közbeszerzést illeti, egyetértek azzal, hogy a jogalkotás csak nem régiben lett végre hajtva, de itt igazából arról van szó, hogy a KKV-knak is lenne lehetőségük arra, hogy részt vegyenek ezeken a pályázatokon. Köszönöm a megjegyzéseiket. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy december 4-e módosítók benyújtásának határideje, és január 22 23-án fogunk erről szavazni itt. Szeretnék arról is tájékoztatást, mi történik akkor, hogyha olyan módosítókat küldünk el a jelentéskészítőnek, amelyek nem mi illetékességünkbe tartozik. Hát ha ez fog történni, akkor nem fogják elfogadni azt, tehát mindenképpen kérem, hogy beszéljenek a másik szabadságban lévő kollégákkal a jelentés kapcsán. Köszönöm. We're running a bit ahead of time. Nagyon jól állunk az idővel. A jelenlévő képviselők egyetértésével most bizottsági előadás következik.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 checking because the EPP... Csak nézem. Az árnyék előd az EPP-ből nincs itt. De itt van az előadó, szívesen elkezdi, rendben van? Na akkor szeretném üdvözölni a szakbizottság körében Margit Hoffmant, az Európai Bizottság képviseltében, aki bemutatja ezt a javaslatot. Parancsoljon! melynek tárgya egy tanulmány, költsége. Az export konténerek állásáról szól, hol jártáról szól üzenetek. Az import mozgása vonatkozóban vannak ilyen üzenetek már most és gyakorlatban, most az export áru mozgása vonatkozó üzenetek témáról halljuk meg a jelent, hallgatjuk meg a jelentést. Ja, viel, viel Dank, Frau Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megengedi nekünk, hogy itt kifejtsük álláspontunkat. Margaret Hoffman vagyok, bemutatkozom, mert először vagyok az önök körében. Az Európai Csalás elleni szakpolitika igazgatója vagyok. Még egyszer szeretném bemutatkozni, Margarita Hoffman vagyok, igazgatóként dolgozom az európai, az Olaf politikájáért felelős igazgatóként dolgozom. A mi feladatunk az, hogy 515-ös rendelet per 97-es rendelet módosítósáért felelős. Egy PowerPoint prezentációt tartanék, angolul még hozzá, Köszönöm, hogy meghívtak a szakbizottságuk elé, hogy az export konténerek hol létéről szóló üzenetekről szóljak. Fontos feladatunk, hogy az adó pénzeket megmentsük a csalásoktól, legyen az bevételé vagy kiadási oldalon mozgó európai pénz, Tudjuk, hogy nagyon sok csaló visszaél a belső piac szabadságaival, határon átnyúló módon működnek együtt a bűnelkövetők, ezért olyan fontos, hogy az hatóságok európai és nemzeti szinten is kapjanak jog, jogosultságot és eszközöket ahhoz, hogy ezzel fellépjenek. Ennek hátterében a bizottság, mint jól tudják, tavaly az 515-ös rendelet javítását javasolta, hiszen ez egy 15 éves jogszabály, fontos tehát, hogy frissítsük, a modern technológia szintjére hozzuk, hogy az új csalásformákra is választ tudjon adni. Az információ megosztás kulcsfontosság a területem. Tudni, információ, az információ hiányt olyan lukakat okoz, amelyeket visszajelnek a csalók, sőt nagy költségvetési kieséseket okozhat európai, meg tagállami szinten is. Ezeket kell betömjük. Szeretném hangsúlyozni, hogy a javasolt módosítások célja nem csak az, hogy a bizottság vagy az OLAF tudjon jobban fellépni a vámcsalások ellen, hanem legalább ilyen fontos, sőt, mitán fontosabb az, hogy ez a tagállamok ezáltal jobban tudják megvéd, meg tudják védeni saját adóbevételeket, hiszen a vámcsalások elleni harc közös feladat. Kulcsfontosságú, hogy sikeresek legyünk ebben. Köszönjük a parlament támogatását is, meg a tagállamok támogatását is, mert sok bizottsági javaslatot illetek ezzel, és a parlament jelentéstevője, a mostani is, meg az előző is is vizsgálta a szöveget. Szerintem elég jól haladunk, és az év végére talán lezárhatjuk a megbeszéléseket. Ma pedig most, most pedig a konkrét mai témámról szeretnék beszélni. Az exportra vonatkozó adatok cseréről írtuk a jelentésünket. Tudj, tudom, hogy ezzel önök is foglalkoztak, sőt, azt is tudjuk, hogy az első olvasóban nem fogadta el az bizottság által javasolt export CSM-eket, ám hálásak vagyunk. Épp ezért is hálásak vagyunk, hogy el tudjuk most mondani álláspontokat még egyszer önöknek. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság kifejtette már a tanácsban a tagállamok előtt a javaslatok miben létét. Igyekeztünk bemutatni, hogy az, amit javaslunk, nem teremt túlzott terheket, nem rótó teheket a vállalatokra, ám világos hozzáadott értéket hordoz a konténerek mozgásáról szóló üzenetek és információk cseréje. A már meglevő elektronikus információról van itt szó, mert a, a, a speditőrök már, már begyűjtöttek, ezt kéne továbbítani az Olafnak. Erről van szó. Tehát ehhez a reg, ehhez adatbázishoz való hozzáférés nagyon szigorú bizalmasági szabályok alapján történne. A tanács elvégben hozzájárult ezen javaslatokhoz, és a tanács álláspontja az export CSM-ek és adatok tekintetében tehát nagy vonalakban támogatja a bizottság javaslatát. Meg, határozzuk meg a definícióját a a szállításnak. Az export CSM-ek kiadásának már nem kérdőz, fontosságát már nem kérdőzzék meg a vállalatok, ám vannak azért még agályok, ezt be kell lássuk, melyet Rice kollégám fog mindjárt ismertetni önöknek. Azt is szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy a csalás nem csak az import területén történik meg, amikor vámokat vagy, vagy illetékeket kéne fizetni, hanem az export tételek is ki vannak téve csalásnak. Most Rice úr bemutatja majd, hogy az export CSM és adatok kombinációja miképpen szolgálhatja a vámcsalások elleni harc hatékonyságának fokozását. Szerintem ez egy fontos előrelépés volna a csalás elleni harcban. Kérdés, önök is így gondolják-e? Remélem, igen. Most pedig, ha megengedik, Rice úrnak adom meg a szót, aki egy kis 9-10 diából álló PowerPoint prezentációval fogja bemutatni ezt az álláspontot. So, thank you very much Just for giving me the... quickly, this ah. slide. Elnök, ezek a diák online is elérhetőek, akik esetleg messzebb ülnek a teremben, az e-minting applikáció alatt megtalálhatják ezt. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. A konténer állapot üzenetek jelezhetik azt, hogy melyik azok a dolgok, amelyek már illegálisnak tekintettek az export kapcsán, és nagyon hatásosak lehetnek az export ellenőrzés, vagy az érzékeny export szempontjából is, tehát olyan árukról van szó, amelyek esetleg embargó alatt állnak. Volt egy kontrafik nevű projektünk, amelyben begyűjtöttük a konténer állapot üzeneteket, és körbekültünk egy kérdőívet is a tagállamoknak 2013. októberében. 280 vám szakember vett ebben részt, és nagy részük elmondta, hogy ezt a rendet használják az export ellenőrzés szempontjából. 18 tagállam vett részt ebben a kísérleti projektben az export ellenőrzés szempontjából, és azt mondták, hogy abból a projektből származó adatok nagy mértékben javították a munkájukat. Az export, szempont, export elemzés szempontjából is felhasználták ezeket az adatokat. Tehát az adatokat összehasonlították a kísérleti projektből a tagállami adatokkal. Minden tagállam számára elérhető volt a kísérleti projekt eredménye. Mielőtt még rátérnék a példákra, először is szeretném mondani azt, hogy nem nominális adatokról van szó, olyan adatokról van szó, mint érkezés, kirakodás, a kirakodó-berakodó helyről való elindulás, kirakodás-berakodás a hajóról, a konténer megtöltése vagy ürítése. Ez a példa, amit a dián láthatnak, egy átlagos forgatókönyvet ír le, hogy egy konténerben cigarettát exportálnak harmadik országba, utána azt újra visszarakják a hajóra, és visszahozzák az EU-ba viszont megváltoztatott dokumentumokkal. A konténer állapot üzenetből azt láthatjuk, hogy a termékek még mindig ugyanabban a konténerben vannak, mikor visszaérkeznek az EU-ba, tehát az ilyenfajta csalást így ezzel fel lehet deríteni. A második példa néhány tagállami cég olyan csalási rendszert hoznak részre, amelyel magas értékeket vallanak be, így magasabb áfát fizetetnek vissza, és a konténer állapot üzenetek sokat segíthetnek abban, hogy lássuk, hogy hol rakodják ki a termékeket, láthatjuk azt, mi történik a termékekkel, és láthatjuk azt is, hogy azok valóban megérkeznek a rendeltetési helyre. Ezek olyan példák, amelyekről nemrégében az egy tagállam is beszámolt, tehát azt mutatta, hogy ez hasznos nem csak a bizottság számára, hanem a tagállami szolgálatok számára is. Az 515-ös rendelet az a rendelet, amely a bizottság, illetve a tagállamok számára is biztosítja azt, hogy a vámmal, illetve mezőgazdasági kérdésekkel főként a vámmal kapcsolatos intézkedéseket végre lehet haj, hajtani, és a kettős felhasználású termékek esetében, vagy az embargók esetében nagyon fontos az, hogy az EU-ban gyártott termékek, főként ezek a termékek a megfelelő helyre, a megfelelő eredetési helyre érkezzenek meg. A konténer állapot üzenetekkel láthatjuk azt, hogy hova került a konténer. Um, of course this could not... Persze ez nem akadályozza azt meg, hogy esetlegesen rossz helyre kerüljenek az áruk, de a vám előírások megfelelő alkalmazása megnyitja az utat a további intézkedések, nyomozások irányába a tagállamok részéről. A négyes példa hasonlít az egyes példára, de a vámhatóságok, csak hogy adjak egy példát, nem akarok egyetlen egy tagállamra rámutatni, de egy általános példa, Például volt, hogy Máltába szállítottak cigarettát, látják, hogy ez tranzit szállítás, nem az EU számára volt szállítva, tehát nem foglalják le, viszont azt látják, hogy nincsen semmilyen adózárjegy rajta, és lehetséges, hogy ez nem foglalják le, mert harmadik ország a címzet, a konténer státusz üzenet azt is megmutatja, hogy valóban megér e, kezdett a harmadik országba, vagy a konténer továbbra is e, a vizeken vagy, vagy visszaérkezett az európai kikötőben megváltoztatják a dokumentumokat, ami általában történni szokott, akkor, amikor csempész cigaretta érkezik az Európai Unióban. Amikor a költségekről beszélünk a konténer alapot üzenetek kapcsán, a konténer, üzenet, konténer alapot üzenetek elérhetők a szállítók számára, a nagy szállítók rendelkeznek ilyen üzenetekkel, van, ahol több-kevesebb információ van, de a jogalkotási javaslatban is az áll, hogy azokat az azokat kívánjuk lehívni, amelyek már léteznek, nem kell új üzeneteket létrehozni. Mi a javaslatunkat a már meglévő adatokra alapoztuk. Megkérdeztük az iparák képviselőit is, és megnéztük, hogy az USA-ban mi a helyzet ennek kapcsán. Van, hogy globálisan adják át ezeket az adatokat, vagyis minden rendelkezésre álló konténer állapotú üzenetet átadnak. Az EU esetében a költség nulla lenne, mert már megvannak ezek az adatok, és az alapnak kellene megvizsgálni azt, hogy melyik adatok lennének mérvadóak. Az online hozzáférés kapcsán ez is egy megoldás lehet. A bizottság szolgálatai szemmel, a bizottság szolgálatai online módon gyűjtenék be az adatokat, itt is nulla lenne a költség, mert az online hozzáférést a különböző szállítók már biztosítják. Persze, hogyha a szállítók bizonyos adatokat kiválasztalának, az költsége jár, viszont nem lenne túlságosan magas ez a költség. Találkoztunk az, iparág, kép... találkoztunk az iparág képviselőivel legutóbb október 7-én, és ahogy kollégám is elmondta, nem kérdőjelezték meg azt, hogy kötelező legyen ezeket az adatokat átadni. Azok az események, amelyek ezeket a, az adatok begyűjtését igényelnék, a tanácsi javaslatban vannak bizonyos estek megadva, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy ki férhet hozzá ezekhez az adatokhoz, mikor fog majd életbe lépni ez a rendelet, ez nagyon fontos pont a szállítók az iparek számára, és eh, a hajó eh, el, áttérítések eh, kérdése, amikor külső okok miatt érkeznek bizonyos hajók az Európai Unió kikötőibe, akkor, hogyha az nem volt előre betervezve, ezek olyan kérdések, amelyeket még meg kell majd oldani. Úgy véljük, hogy az elmondattak azt mutatják, hogy a konténer állapot üzenetek nagymértékben hozzájárulnak majd ahhoz, hogy fel lehessen tárni a vámcsalásokat. Csak azokat az adatokat kívánjuk felhasználni, amelyek elérhetőek, és nem fogjuk lelassítani a konténerek mozgását, így növelni lehet az ellenőrzések hatékonyságát. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Um... Köszönöm szépen Hoffman asszony és hányszor a prezentációkat, és most pedig a jelentéstevőt és az árnyék jelentévőt árnyék jelentéstevőt kérem meg, hogy szóljon hozzá először is a néppárt részéről, Helvik úr. Köszönöm szépen. Helvik úr sajnos nem lehet itt, ezért ő megkért arra, hogy a néppárt véleményét én tolmácsoljam. Nem arról van itt szó, hogy az Európai Bizottság az alap egy teljesen úgy javaslat terjesztene be, hanem arról, hogy az Európai Parlament az elmúlt ciklusban már szavazott is erről a javaslatról, amely, ahogy be is mutatták megint, elutasítottuk akkor ezt. Mindaz, amit ma hallottam, bár rendkívül érdekes és jól követhető az is, hogy helyén való, hogy a bizottság bizonyos csalási formákat és csempészés ellen keményen fellép, ám a vonatkozó rendelet módosítása nem a cigaretta kempészés elleni a harc szolgálja, hanem megfelelő jogszabályok betartásának általános célját. És itt nem elégséges az, hogy itt a hasznosságról, célsérésről beszélünk, hanem a szükségszerűségről kell beszélni. Erről pedig most nem hallottam eddig. Én értelemben nem látom okát annak, hogy az Európai Parlament miért kéne föladja álláspontját, amelyet, mint mondottam, az előző ciklusban már eldöntött. Két-három pontot még hozzáfűznék ehhez. Az fontos, hogy ne legyenek Ja, az igaz, hogy nem lesz pótlagos költség, ám akadályozhatja a kereskedelmet, és a bizottság által javasolt intézkedések más veszélyekhez is kapcsolódnak. Tehát a mostani egyes vállalatok kereskedelmi viszonyaiba kínálnak betekintést, amely adatvédelmi szempontból nem olyan egyszerűen megoldható vagy átléphető. Ezért volna sürgető, hogy a tanácssal tárgyaljunk arról, hogy a javaslatok milyen konkrét hasznot hozhatnak, és milyen veszélyeket vagy nehézségeket okozhatnak. Ezért Helvig asszonynak, mint jelentéstevőnek csak azt tudom majd mondani, hogy abból indulunk ki, hogy a parlament, a tanács ha akkor kezd tárgyalni erről, hogyha az előző ciklusban meghozott döntésünket is figyelembe veszik. Persze meg kell vizsgáljuk álláspontunkat, ám alapvetően a mi jelentős tevőnk szerint nem változott semmi a előciklusban meghozott negatív döntésünk óta. Thank you. I'm so- Köszönöm szépen. Nézzék, a Szárának kellett, kellett volna megadni először a szót, vagy először az árnyék jelentéstevőket hallgassuk meg, és a végén kér szót. Rendben. Kályasz asszony kér szót, nem tudom, hogy a többi árnyék jelentéstevő kére, és utána Léza kapja meg a szót, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Kályasz asszony. Egy kérdést szeretnék megfogalmazni. Elhangzott az, hogy a vám jogszabályok megsértésének feltárására hasznos ez a rendszer. Mi a helyzet a, azokkal a konténerekkel, amelyek kilépnek az Európai Unióból, hogyan alakulnak itt ebben az esetben a vámszabályok, illetve azok betartatása? I'm going to suggest that we do one azt javaslom, hogy hallgassuk meg először a kérdéseket, aztán pedig a bizottságnak adjuk meg a szót, és aztán még egyszer megkapja a szót a jelentést, ez így rendben van? Nos, Szoltesz úr következik akkor, de úgy látom, hogy ő nincs itt, Dudá úr. Nem? Jó, kiitoksia. Jakob Szári asszony, köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak ezt az izgalmas prezentációt. Nagyon jó példákat hallottunk, és ez azt is mutatja, hogy a jó példák megváltoztathatják a véleményünket, azt látjuk, hogy a parlament véleménye elég egyértelmű, és az első eszmecsere során bár a parlament elfogadta ezt a véleményt, méghozzá nagy többséggel, és akkor még nem akartuk az exportot idevenni, A kérdés a következő, észszerűen járunk el. Az árnyék jelentéstevők összeültek, illetve jövő héten sor kerül a trialógusra. Ez pedig jó lehetőséget ad majd arra, hogy szorosabban szemügyre vegyük az exporttal kapcsolatos kérdéseket, és valamilyen észszerű megoldással rukkoljunk elő. Jelenleg annyit mondhatok, hogy nagyon fontos alapelvek forognak kockán, mint például az adatvédelem, illetve az adatokkal való visszaélésnek a megakadályozása. Minden esetre a kollégák kérdéseire várom a választ a bizottságtól. És akkor meg is kapja a szót a bizottság. Thank you. Thank you very much, uh, Mrs. Chair, and uh, thank you for... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megadta a szót és lehetőséget uh, kaptam arra, hogy választ adjak a kérdésekre, illetve a kollégám is kiegészíti majd a mondatomat. Természetesen nagyon jól tudjuk az Európai Parlament álláspontját de hogy a jelentéstevő is elmondta, jövő héten trialógusra kerül sor, tehát ez azt jelenti, hogy valahogy megoldást kell találnunk azon kérdésekben, ahol a parlament és a tanács nincs ugyanazon a véleményen. A bizottság részéről mi próbáljuk a kompromisszumot kialakítani. Reményeink szerint a mai ülés is segít abban, hogy legalábbis információt szerezzünk a kérdésekről. Ami pedig a megjegyzéseket illeti, a néppárt részéről természetesen az Olaf mindig is a csalás ellen küzd, de egyetértek. Az 515-ös jogszabály azért létezik, hogy a vám jogszabályok megsértését próbálja orvosolni. Hogyha megnézzük, hogy mit tesz a tanács, az export CSM-ek benne vannak a tanácsi szövegben, de nem az egész egésze ennek, tehát nem az egész export CSM, hanem csak bizonyos kategóriákat említenek. Tehát nem az összes export konténer állapot üzenetről van szó, nem az egész kerül bele a jogszabály hatája alá, hanem csak korlátozott számban azok, amelyek a csalás elleni harcra összpontosítana. A tanács tehát korlátozza ezen CSM-ek számát. Nem szeretnék most itt részletekbe bocsátkozni, esetleg a jövő héten ezt megtehetjük, de az bizonyos, bizonyos, hogy a tanács szövege nem tartalmazza, nem tér ki az összes CSM-re, hanem csak egy bizonyos kategória. Ezen kívül Hangsúlyozni kívánom, hogy ezek az állapot üzenetek nem tartoznak, tartalmaznak nominális adatokat, tehát nem személyes nominális adatokat tartalmaznak, hanem a konténerek mozgására vonatkozóakat, de természetesen, hogyha ezt az exportnyilatkozatokkal összevetjük, akkor már pontosan látjuk a személyes adatokat is. Bizonyos biztosítékokat tettünk be a szövegbe ennek elkerülése érdekében, illetve ott vannak a bizalmassági, az üzleti titoktartási kérdések, ezek rendkívül fontosak a bizottság számára, és teljesen, teljes mértékben egyetértünk, illetve értjük az ipar, illetve az önök aggájait. A közös szövegben már benne vannak ezek a biztosítékok, de természetesen továbbra is hajlandóak vagyunk ezt a kérdést megvizsgálni, és egy olyan megoldást találni, amely a bizalmasság és adatvédelmi szabályoknak teljes mértékben megfelel. Én ennyit kívántam elmondani. Nem tudom, hogy kollégám akar-e valamit mondani kiegészítésképpen. Gyakorlati példát, ami nem kapcsolódik ugyanaz a hatásköréhez konkrétan, ám mutatja, hogy ez a 15-ös szabály, szinte kinyitja az ajtót olyan ügyek előtt, amelyet aztán vizsgálni kell, és amelyek büntetések kilvását okozta. Persze ez nem a mi hatáskörünk, hanem a tagállamoké. Egy konkrét kábítószercsebészeti ügyben, itt nem a vámbevállalásról van szó, hiszen a csempész nem jelent be semmiféle vámolni való terméket, vagy nem jelent be. Ez nem 5-15-ös vizsgálat alapja, tehát ezen a területen mi a tagadomok számára alapot kínálunk arra, hogy elkezdjenek vizsgálatokat a csalással kapcsolatban több információ, hiszen 79 óta, 97 óta sokat fejlődött a csalás módszertana, és a vám ügyintézés elektronikus adatokkal történni, elektronikus vámügyintézés működik évek óta, és a e felület, terület folyamatosan fejlődik, Úgyhogy nekünk lépés kell tartani, sőt, elő kell járni, hogy ne veszítsünk teret a csalás elleni harcban. Köszönöm. Géphárt asszony. Köszönöm szépen. Akartam szót kérni, ám nem. Nem akartam elvenni jelentestevőmtől a szót, mert az ő kiváló munkáját illeti mindez. Ma az Európai Parlament álláspontját vitatjuk meg, amely a három oldalú megbeszélési trilógus során alakult ki, és tevő feladata, hogy a tárgyalások során érvényesítse a tanácssal szemben ezt, is egy észszerű eredményre jussanak. Tehát nem ezt akarom most mindezt megvitatni, hanem inkább egy, az Európai Bizottság egy mellékmondatára mutatnék rá, amikor is a Shipping Council-ral, tehát a vállalatokkal a tárgyalásokról beszéltek, konstruktív tárgyalásokról beszélt, ez nagyon jól hangzik, ám ez a mellékmondat, amelyet hallottam, arról szólt, hogy vannak ugyan még gondok, abban, hogy meghatározzák, kinek van hozzáférése az adatokhoz. Hát ez csak elejtett mellékmondat, éppen a lényegi eleme az egész ügynek, hiszen azt hallottuk, hogy nincs névszerű információ, tehát itt nem csak adatvelemről, hanem, és a személyes adatvédelméről van szó, hanem, hanem a vállalatok mozgásszabadságáról is úgymond. És ez nagyon fontos kérdés, és az, hogy kinek van voltak éppen valóságos hozzáférés ezeket adatokhoz, kinek van joga ezeket összehasonlítani más adatokkal, feldolgozni azokat, hogyan biztosítjuk az adatok biztonságát. Úgyhogy ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, és nagyon súlyos gazdasági érdekeket is érint. Tehát a, ezeket a kérdéseket mindenkünk föltétlenül vizsgálni kell, és egy icipicit több információra kéne szükség erről, mint egy mellék, egy elejtett mellékmondata bemutat az előadásban. A bizottság képviselője szeretné vissza, szeretne reflektálni erre? Ki fér hozzá ezekhez az adatokhoz is, részletekhez? Ja, vielen Dank, äh, das ist ein absolut... Köszönöm szépen, nagyon fontos pont, amit felvetett, és Reis urat kérném meg arra, hiszen ő tartotta ezt a bemutatót, hogy néhány dolgot erről elmondjon. Teljes mértékben igaza van, ahol a jogakotóknak, a parlamentnek és a tanácsnak óvatosnak kell lennie. Teljes mértékben egyetértek önnel, de majd a kollégám talán kicsit jobban tudja ezt majd tisztázni. Köszönöm szépen. A World Spring council a tárgyalások nem a vám adatokról, vagy a kereskedelmi adatokról szóltak, amelyek népszerint adatokat mutatnának. Mi csak olyan üzenetekről beszéltünk, amelyek konténerek mozgásáról adnak információkat. Az üzleti adatok érzékeny adatnak, kényes adatnak minősülnek, és a rendeletben magas szintű adatvédelmi szabályokat fogalmaztunk meg. Persze, hogyha a hackerekről beszél, ez sajnálatos módon manapság bárhol kockázatot jelenthet, de azt is nálunk kell, hogy megvédjük az adatokat, és készek vagyunk erre. A konténer állapot üzenetek amelyekről beszéltünk a World Shipping council ezek nagy mértékben már most is elérhetőek online formában a széles közönség számára. Ezen üzenetek 30%-át az interneten el lehet érni már most is. Remélem, sikerült megválaszolni az ön kérdését kielégítő módon. Elnök, tehát az, a konténer üzenetek 30%-a már most elérhető az interneten, de a 70%-a akkor nem. Jól értettem ezt? ha szabadna megválaszolni a kérdést. Itt van az Iszprai Közös Kutatási Központból is egy kolléga, aki felelős ennek a projektnek, és talán ő is tud valamit mondani erről a 30%-ról. Cojs úr. Köszönöm szépen, szeretném tisztázni azt, hogy a szállítók a az ügyfeleiknek nyílt weboldalon keresztül jutatják el ezeket az adatokat évek óta, tehát nem titkos információról van szó, már csak azért is, mert semmilyen értéket vagy nevet vagy terméket nem tartalmaz, tehát ez a CSM adat, az a konténer állapot üzenet, ez mindenki számára lehető már most is. Gebhardt asszony, Jakonszári asszony megválaszolta ezt a kérdéseiket. Van még időnk, belemehetünk még jobban a részletekbe, és itt vannak a szakértők is, Gebhard asszony. Jól látta az arcomon, nem vagyok teljes mértékben elégedett az válaszokkal, amiket kaptam. Ma hadd menjek vissza az egyik diára, gyorsan meg is keresem, felolvasom, nagy minőségű cigarettát exportáltak, a konténer elmegy valahova, aztán visszaküldik ezt, oké. Okay. Hogyha valaki igazából csalni akar, akkor átrakja egy másik konténerbe. Ki nem kell túlságosan sok energiát fordítania erre. A probléma az az, hogy ezek a CSM-ek, ahogy ezeket nevezzük, én szerezném, hogyha itt az Európai Parlamentben is egy olyan nyelvet beszélnénk, amit az emberek értenek, azok az emberek, akik az interneten követnek bennünket. Úgy gondolom, hogy én nekem is gondom volt a CSM-mel a vita elején, hogy mire is gondolnak ezzel. Ezek adatok amelyek a konténerből származnak, van egy szám, X kikötőbe érkezik ez, ezt Y kikötőbe szállítják aztán, utána pedig az Y kikötőből egy másik szállítmánnyal a Z kikötőbe vagy X kikötőbe megy. Mire jó nekem ez az információ, hogyha nem kötjük ezt össze a tartalommal? És pontosan erről van szó, hogyha csak a konténer nevéről lenne szó, akkor nem is lenne ez probléma. Ez is lehet nyilvános. Ugyanezt tesszük mi is a postai csomagjainkkal, hiszen ezt is tudjuk követni a világon. Láthatjuk azt, hogy éppen hol tartózkodik az adott csomag. Viszont össze a tartalom összekötése a konténer nevével, ezről lenne inkább szó, hogyan akarják ezt elnőrizni, hogyha nincs meg ez a kapcsolat. És ha megvan ez a kapcsolat, akkor hogyan hozzák ezt létre, hol gyűjtik ezt be, hol nézik azt meg, akik kifér ehhez hozzá. Tehát az adatok összeillesztése erre lenne szükség ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen, és azt is látni, aki éri el ezeket az információkat. Engem ez érdekelne. Hát, mivel van idő, megengedünk még egy választ a biztos a bizottság részéről, és aztán a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy zárja le, ha csak nincs még sürgős kérdés. Köszönöm szépen! Igen, igaza van. Jól látja a probléma lényegét. Azt, <clears throat> hogy ahhoz, hogy tényleg jó munkát végezzünk, és a csalással szemben fellépjünk, az CSM-eket az exportatok többi részével össze kell kapcsolni. Tehát együtt kell vizsgálni ezeket. Mi a bizottság részéről a javaslatban általános adatvédelmi elemeket felvettünk a 2001 40 per, 45 per 2001-es például, Ám a tanácssal és az önökkel való egyeztetés után azonban világossá vált, hogy még több biztosítékra van szükség. A tanács például a javaslatában, amely elemei alapvetően elfogadta az export CSM-ekre vonatkozó javaslatot, ám további üzleti titkok védelmét szolgáló rendelkezéseket is beletett az anyagba. Tehát a szöveg vizsgálata tanácsból kiderül ez, és a további tárgyalások alapját szolgálja. Tehát a tanács további előírásokat irányzott elő az üzleti titok kezelésére, meg ugye a, a, a különféle kereskedelmi áramlások, vagy, vagy tendenciák, vonatkozó statisztikák védelmére. Tehát, hogy a tagállamok csak korlátozott adatkörökhez férhetnek hozzá, tehát nem egy általános adathozzáférésről lenne szó, Ennél részletesebben most nem tudom kifejteni a, ezt az elemet, ám nyitva állunk, sőt, nagyon figyelmesen hallgatjuk meg az önök nézeteit ezzel kapcsolatban, és szerintem tudunk megoldást találni. Tehát olyan garanciák legyenek, amelyek az adatvédelem és az üzleti titok védelmét szolgálják, kollégám, a kutatási központban dolgozó kollega, ha ki akar egészíteni, parancsoljon. Jel, küldött egy, ha jól értem, szeretett volna hozzászólni, parancsoljon. Igen, hozzáfűzném, hogy a tagállamok és a vámhivatalok férnek hozzá ezen nominális adatkörhöz, amelyhez már most is hozzáférnek. Tehát ilyen értelemben nem változik a helyzet. Jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, hogy megvilágították ezeket az aspektusokat. Ezek új gondolatokat vetnek föl. Amikor első olvasatban elfogadtuk ezt a javaslatot, méghozzá nagy többségben, akkor úgy tűnt, hogy nincsenek nagy problémák. Most azonban ugye ezek fölmerültek, és alaposan meg kell fontolni ezeket, ahogy mondtam, holnap lesznek, lesz egy ülés az árnyék